Kolleginnen Kedves kolléganők és kollégák, megkérném önöket, hogy foglalnak helyet. Üdvözlöm önöket a délutáni eszmecserén. Örülök, hogy a bizottság alelnök asszonya és az Európai Unió fő képviselője eljött hozzánk, és hogy eszmecserét tartunk vele. olyan kérdésekre kellene koncentrálnunk, amelyek a tegnapi külügyminiszteri tanács kínálatában voltak, tehát Ukrajna. Tehát ne aprózzuk szét az időnket, és ne próbáljuk az egész világot körbejárni. De hát meg hogy hova megy a következő út, szerintem arra koncentráljunk, hogy az aktuális kérdéseket beszéljük meg. Doris, ahogy Bosznia-Hercegovináról írtál is. Szeretném megkérni a kolléganőket és kollégákat, hogy tartsák magukat ezekhez a témákhoz, hogy összefüggő vitát tudjunk folytatni. Kathy, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés, és öröm, hogy ismét az AFET bizottságban lehetek. Remélem, hogy sikerül a tegnapi külügyi tanácsról megfelelő képet adni a képviselőknek. Örülök, hogyha általánosságokban szólhatok, de örülnék annak, hogyha mindenki elmondaná, hogy mi az, ami konkrétan érdekli, hogy megfelelő választ adjak. Elnök úr, először Bosznia-Hercegovinával kezdeném. Ez volt a tegnapi tanácsban a bevezető felszólalásom témája. Néhány dolog mindenkit megütközésre késztetett. Erőszakos tüntetések voltak, alapjuk a frusztráció, többek között a gazdasági helyzet miatt. Bosznia-Hercegovinában nagyon rossz a helyzet. Ezen kívül óriási munkanélküliség van, 40%-os rengeteg munkanélküli fiatal van és soha nem fogadhatjuk el az erőszakot. Mégis látnunk kell, hogy igazi vezetésre lenne szükségünk. Azt látjuk, hogy olyan vezetésre van szükség, amely képes ezt az országot kivezetni ebből a válságból. Látjuk, hogy a régióban milyen haladás is tapasztalható. Az Európai Uniónak eh, meg segíteni kell a boszniai hercegovinai embereknek. Úgy néz ki, hogy az az ország most valahogy kátyúba jutott. Kollégáimmal, Szetis Fincsi dologgal is foglalkoztunk, de többet kell tennünk. Eh, rengeteget tárgyalunk a bizottsággal, az ügynökségekkel, a tagállamokkal, partnereinkkel, az Egyesült Államokkal, hogy eh, mit tehetünk még. Jelen vagyunk, erősen jelen vagyunk. Találkoztunk a tagjelölt államokkal is tegnap este, de többet kell tennünk. Szóltunk az orosz csúcsról is, és tájékoztatást adtam. Úgy írtuk le ezt a csúcsot, hogy nem business as usual. De őszinte és jó eszmesérét folytattunk Putyin elnökkel, tehát trilaterális eszmecserét tartottunk a három elnök között, akik ott ültek, és egy kicsit tágabb kontextusban is eszmét cserültünk. Világosan kifejezésre jutottuk, hogy mi aggaszt minket, és az orosz elnök is elmondta, hogy őket mi aggasztja. Tehát technikai szintű konzultációkat kell tartani, hogy részletesebben is megtárgyaljuk, hogy a Ukrajnával, Moldovával és Grúziával kötött szabadkereskedelmi megállapodás jelent majd az orosz gazdaságnak, és hogy próbáljuk megakadályozni a félreinformálást a jövőben. Valószínűleg új megállapodásokról is lesznek tárgyalások. Szeretnénk biztosítani, hogy erős bilaterális kapcsolatunk marad, azonban ennek az alapja legyen a közös tisztelet, egymás megértése, és az Európai Unió irányába tanúsított megértés is. Hiszen a szuverén államokkal tartott kapcsolatainkra ez a jellemző. Egy hosszas vitánk volt a kereti partnerségről. Vilnius után leltárt tartottunk. Arra is koncentráltunk, hogy mi történik Ukrajnában. Találkoztunk Ukrajnában a parlament képviselőivel, Christian Fuller is elmegy Ukrajnába. Ezen kívül a Vilnius utáni világban meg kell nézni, hogyan támogathatjuk Moldovát és Grúziát, ahogy tovább haladunk. És meg kell nézni, hogy még a bizottság mandátumának lejárta előtt mit tehetünk. Nagyon fontos az, hogy a politikai jelenlétünk meglegyen, a következő csúcs Rigában lesz ami a minisztereket illeti, legyenek készek arra, hogy magas szintű látogatásokra kerül sor, egyéni és csoportos látogatásokra is az Európai Unió ígisze alatt. A miniszterek már jelezték örömüket a szorosabb összehangolás miatt. De nagyon fontos az, hogy a félreinformálás ellen fellépjünk. Ez pedig Szerintem főleg Moldova esetében nagyon lényeges. Ez azt jelenti, hogy a parlamenti képviselők eh, támogatására szükségünk lesz a jövőben is. Tehát nem csak a parlament felé, hanem a civil társadalom felé is erősebben nyitnunk kell. Meg kell értenünk az említett megállapodások eh, kihatásait, hogy hogyan hat ki a társadalomra és a gazdaság egészére a tartalmuk. Itt az úgynevezett public diplomacy a nyilvános diplomáciát kell szorgalmaznunk, biztosítanunk kell, hogy intenzív párbeszédet folytatunk Oroszországgal. Kétszer is jártam Ukrajnában az elmúlt tíz nap alatt, aggódunk. Ezt minden sajtótájékozón elmondom, hogy igazából letaglózott a tapasztalatom, hogy milyen feszültség van az országban, és amikor múlt héten visszatértem, akkor egy kicsit nyugodtabb volt a helyzet. De tudjuk, hogy milyen erőszak uralkodik ott, és tudjuk, hogy számos áldozata volt az, az erőszaknak. Halljuk a történeteket, hogy mi történik emberekkel. Nagyon sokan tanúskodnak, hogy milyen szörnyűségek történnek. Az is nyilvánvaló, hogyha belegondolunk az erőszakba, hogy nem igazán zajlanak független vizsgálatok. Mi inkább ezt várnánk el a 21. században egy európai demokratikus országban garantálni kellene, hogy a bűnözőket a törvény megbünteti. Bíróság elé viszik őket, de nem történik meg. És nagyon fontos, hogy ne eszkalálódjon tovább a helyzet, közvetíteni kell bárhogy bármely tagállammal az Európai Parlamentnek, a bizottságnak vannak szakértői, akik képesek közvetíteni. Nem kérdés, hogy az EU, az Európa Tanács felkínálhatja, szakismereteit felkínálhatja segítségét. Ezt pedig hangosan ki kell jelentenünk, hogy mindenki hallja. Elnök úr, tudom, hogy a parlament részéről is aktívan részt vett az alkotmányos reform megtárgyalásában. Hát nem csak a 204-es alkotmányról van szó, hanem a 200, 2004 pluszról. Tehát a 2004-es alkotmány például az ügyésznek jelentős hatalmat ad. És ahogy a parlament rövid távon és hosszú távon léphet, azt is meg kell néznünk. Foglalkozunk kell rövid távon, hogy mi történik az emberekkel most a Majdán téren, de természetesen hosszú távon az a lényeg, hogy a hatalomba valahogy visszaállítsuk az egyensúlyt, ami eltűnt alkotmányos módon megnézzük az amnestia törvényt, négy opció volt, és egy mellett tört láncsát a parlament és most megnézzük, hogy mi lesz. Természetesen a folyamat végén pedig szabad és tisztességes választásokat akarunk, amelyek során mindenki hallathatja hangját. Ahogy tudják, beszéltem gazdasági kérdésekről is. Amikor novemberben ott voltam, három és fél órát tárgyaltam az elnökkel, hogy végigmenjünk az ország gazdasági problémáin. Rövid és hosszú távú problémáin. Beszéltem eh, a pénzügyi felelősökkel, és eh, beszéltem a tagállamokkal, a bizottsággal, tehát van, van esély, hogy eh, támogassuk Ukrajnát, az elkövetkezendő hetek, hónapok alapján esély van, de reformok nélkül nem működik. Tehát a gazdasági reformok nélkül nem fogjuk tudni az országot előbbre vinni újra kell szervezni az ipart, hogy versenyképesebb legyen, a rövidtávú problémák, például a költségvetés hiánya is megoldandók. Holnap, nem, csütörtökön ennek Washingtonba Christine Lagarddal tárgyalok, és kíváncsi vagyok, hogy mit tudunk Ukrajna esetére kidolgozni. De Moldova és Grúzia is fontos volt. Nagyon fontos az, hogy folytassuk az együttműködést az országokkal, hogy támogassuk őket, hogy ne érezzenek nyomást Oroszország részéről, és a szabadkereskedelmi megállapodás miatt. Tehát nagyon fontos megtudnunk, hogy mit jelentenek ezek, az, ezek a megállapodások az országok számára, az emberek számára, a gazdaság számára. Fenn kell tartanunk a rendszeres látogatásokat ezekbe az országokba. A miniszterek itt a déli partnerségről is beszéltek a tanácson, különféle országok kerültek szóba, és a helyi kihívásokról is eszmét cseréltünk. Nem meglepő, hogy Irakról is szok só esett, hogy micsoda erőszak lejtőre került az ország, és Brüsszelben is szeretnénk a tanácssal együtt tárgyalni, ugyanúgy, ahogy az elmúlt hetek alapján is tárgyaltunk. And of course, ezen felül pedig Szíria. Folyik a munka annak érdekében, hogy az ellenzék és a rezsim közötti tárgyalások folytatódjanak. Itt most már nem Genf 1-ről, hanem Genf 2-ről van szó, és az is világos, hogy a nemzetközi közösség részéről nagyon erőteljes politikai nyomás van az eredmény elérése érdekében. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy rendkívül nehéz lesz a helyzet, mert a retorika és egyáltalán a megértés hiánya azzal kapcsolatban, hogy mit, mire is van szükség, igen, csak megnehezítik a munkát. Éppen ezért ez nagyon nehéz munka, de találkoztam nőkkel is Szíriában, különböző, az ország különböző or- részeiről érkeztek, különböző vallási csoportokhoz tartoztak, és mindent meg akarnak tenni annak érdekében, hogy békét építsünk. Nagyon sajnálatos az, hogy nem volt még több nő a Genf 2 terem, tárgyalásos teremben, és sajnos nagyon alacsony a delegációkban a nők száma. De én úgy gondolom, hogy azok a nők, akik összejöttek, hogy mindent megtegyenek a helyzet javítására, ő nekik a jövőben fontos szerepet kell szánni. Ezen felül fontos az, hogy Luxemburg által vezetett tagállamokkal is találkoztunk, humanitárius támogatást kívánunk nyújtani, akkor, amikor erre szükség lesz. Nagyon nehéz a helyzet New Yorkban az állásfoglalás vagy a határozat elérése érdekében, de azért itt gyakorlati megközelítése is szükség van, hogy hogyan tudjuk eljutatni a segélyeket a terepre és az emberekhez az Európai Uniós befagyasztott alapok a például a vegyi fegyverek betétásával kapcsolatban mi történt. Ugye itt Libanonról is szó esett. Ott már nagyon régóta ugyanaz a kormány van, és többször találkoztam a miniszterelnökkel, az elmúlt hetekben, hónapokban egyre inkább meggyőződésé vált ebben az országban, hogy hamarosan választások lesznek, de ugye több mint 25%-a a libanoni lakosoknak szíriai menekült. Ez egy rendkívül nehéz helyzetet idéz elő, és támogatnunk kell az embereket, a libanoniakat is, hiszen nem csak saját kihívásaikkal kell megküzdjenek, hanem a menekülteket is támogatniuk kell. Egyiptom a harmadik eh, évét éljük az egyiptomi forradalomnak. Tudjuk, hogy nagyon nehéz a helyzet, és egyre nehezebb. Sokakat letartóztatnak, és ugyanakkor a terrorista cselekmények, illetve az erőszakos cselekmények elszaporodása miatt is aggodalmainknak adtunk hangot az egyiptomi emberi jogi helyzetet, és egy általában a térségben az emberi jogok előmozdítását tűztük ki célul. Szeretnénk támogatni mindazokat, akik ezt kívánják elérni. Tunéziában rendkívül fontos az, hogy megállapodás szülessen, és ott már született is. Líbia. Hatalmas ott is az instabilitás, nagyon sok aggodalom van, és az egész biztonsági helyzet igen nehéz. És végül a szomszédság. Jemen kapcsán végkövetkeztetéseket fogadtunk el, amely a Nemzeti Párbeszéd konferenciájának eredményeként fogalmazódott meg. Valóban változtatásra van szükség arra, hogy ez az ország ha nagyon lassan is, de elindult a jó úton. Tehát Jemenbe ezt tapasztalhatjuk, de ugyanakkor a gazdasági és szociális feltételeket kell megteremteni ebben az országban. Közép-afrikai köztársaság ide egy missziót kívánunk kötni, küldeni. Már el is küldtük a felelős személyeket oda, és elfogadtuk azokat a döntéseket, amelyekre szükség volt ehhez. Elnézést, hogy egy kicsit hosszú volt, de hát ennyi fér bele. Nagyon szépen köszönjük. Esten nőnek. Kicsit gondban vagyok most, 25-en szeretnének felszólalni. Tulajdonképpen a főképviselő asszony most szépen hazamehetne, mert ha mindenki sorra jut, akkor végül nem lesz idő a válaszokra. Vagy pedig egyetérthetünk abban, hogy a koordinátorok kapnak két-két percet, és így egy kicsit lerövidítjük a dolgot, és majd meglátjuk, hogy meddig jutunk. Megpróbálok egyensúlyt teremteni a frakciók között, de mindenképpen szükség van arra, hogy legyen időnk a válaszokra is, hiszen másképp nincs értelme. És nem kell újra feltenni azokat a kérdéseket, amelyeket már mások is feltettek. Mert akkor legalább gyorsabban haladunk. Tehát javasolnám azt, hogy lássunk neki az első körnek, Szalafranka úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretettel üdvözlöm Önt, Eston asszony. Már hiányzott nekünk nagyon, három kérdésben, három kérdésem lenne, először is Ukrajna kapcsán. Az ukrán látogatásunk során megfogalmaztunk bizonyos bírálatokat, mégis az az érzésem, hogy Füle biztos úr, az önlátogatás és a parlament látogatása is az ellenzék és a másként gondolkodók számára egyfajta megerősítés volt. Miután elfogadták az amnestia törvényt, most sikerült némileg visszaállítani a bizalmat Ukrajnában, és készült egy ütemterv egy új kormány felállítására, amely kormány majd végrehajtja a tervek szerint az alkotmányos reformot, amelyről ön is beszélt. Előrehozott parlament és elnöki választások lesznek, Továbbá annak érdekében, hogy a nép békésen kinyilváníthassa karatát. Ukrajnával kapcsolatosan tehát a következőt kérdezném. Úgy gondolja-e, hogy az Európai Unió tevékenysége mm, kimerüljön, merüljön ki abban, hogy támogatást nyújtson, vagy pedig játszon közvetítő szerepet az EU. On elmondta, hogy Washingtonba utazik. Kérdés, hogy Lagarde asszony mellett találkozik-e másokkal is, és aztán ami Svájcot illeti, mit tervez, miben gondolkodik bilaterális megállapodások felmondása merült fel, ugye több mint 120 ilyen bilaterális kétoldalú megállapodásunk van, vagy pedig jegeljük a tárgyalásokat a közös intézmények jövőjét illetően. Aztán, ami Kubát illeti, a megállapodás a tanácson belül egy harmadik generációs megállapodásra vonatkozik. A, a tanácsi álláspontból kiindulva legalábbis ezt feltételezem, amely álláspont, ha jól értem, nem változott. Köszönöm. Üdvözlöm Ön, testen asszony! Teljes mértékben egyetértek, ami a nők szerepét illeti. Remélhetőleg a Genfi folyamat során több nő ül majd az, a tárgyalóasztalnál. Ami Ukrajnát illeti, ottani látogatásunk során szintén nagyon nagy hatása volt rám, hogy a nők nagy számban jelen vannak a Majdánon, és a nők követelték főként tőlünk azt, hogy célzott szankciókat vezessünk be és az Európai Unió már létező pénzmosás elleni szabályait alkalmazzuk. Nem a mi érdekeinket is szolgálná, hogyha így járnánk el? A tagállamok mit gondolnak erről, ugyanis ellentmondásos beszámolók érkeztek ezzel kapcsolatosan. Ami Közép-Afrikát illeti, 2012. decembere óta, amikor is fenyegetések hangzottak el egy népírtással kapcsolatosan, illetőleg 2013 márciusa óta a humanitárius szakemberek beavatkozást követelnek. Ez nagyon szokatlan, ez is azt mutatja, hogy mennyire széthullóban van az ország. Mit gondol, az a misszió, amelyről döntöttek, az végre elindul hamarosan, vagy pedig megvárjuk, hogy megtörténjen a népírtás? És végül, ami Libiát illeti, úgy látom a jegyzeteiben, hogy csupán megvitatták ezt a kérdést, és hát a megjegyzéseiben sem beszél túl behatóan Líbiáról. Mennyiben hajlandóak felelősséget vállalni a tagállamok a libiai fejlemények miatt? Én ugyanis úgy gondolom, hogy igenis felelősek vagyunk, illetve felelősek a tagállamok, mert nem koordinálnak megfelelően. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Eston is. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen átfogó módon beszámolt a tegnapi tanácsi ülésről. Elolvastam a következtetés tervezetet, és megdöbbentett, hogy magában a szövegben igen, csak kevés szó esik Szíriáról, de elképzelni sem tudom, hogy ne esett volna róla szó. Tehát az a tény, hogy kevéssé szól a szöveg szériáról, azt jelenti, hogy nem tudtak megállapodni, vagy azt jelenti, hogy annyira változékony a helyzet, hogy nagyon nehéz bármit is leírni szériáról. Érdekelne, hogy mit gondol erről másodszorban Oroszország. A múlt heti L'Express nevű francia magazin szerkesztői cikkében azt olvastam, miszerint a az orosz, mi, mi szerint önnek azt mondták, hogy Oroszország egyfajta saját uniót tervez kialakítani a kontinensen. Igaz ez a hír? Tudna erről egy kicsit bővebben beszélni? És végül, Ukrajna kapcsán, is lenne egy kérdésem. Egyrészt ön azt mondta, hogy beszél majd az IMF-fel, és megvizsgálják majd, hogy miféle mentőcsomagot lehet összeállítani az ország számára. Érdekelne, hogy terveznek-e bárminemű szankciót arra az eshetőségre, hogy esetleg rosszabbra fordul a helyzet. És végezetül el tudná mondani, kérem, hogy mit gondol az Egyesült Államokról és Noland szerencsétlen nyilatkozatáról, illetve megjegyzéséről. Thank you and thank you for coming, Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy eljött. A keleti partnerségre, Oroszországra kérdeznék rá, két kérdésem van. Az Európai Unió megpróbál közvetíteni az ukrán konfliktusban. Gondolja, hogy az Európai Unió még képes itt közvetíteni? És hogy mind a két fél elfogadja megfelelő közvetítőnek? A második kérdés, a tegnapi tanácsi következtetések Ukrajnáról van egy olyan kijelentés, hogy az Ukrajnával kötentő társulási megállapodás még nem az utolsó szó az Ukrajnával történő EU együttműködés tekintetében. Mit jelent ez? Az ukránok ezt hogyan értelmezik? Konszenzus volt a mondat tekintetében egy utolsó kérdésem Boszniáról. Mit próbálnak tenni, hogy ne etnicizálják a politikai pártok a boszniai helyzetet? Köszönöm. Köszönöm, és elnézést Tanok úr nevében, akinek el kellett menni Londonba. Palesztina-Izrael kérdése érdekelne itt eh, igazából bunkermentalitás alakul ki, hiszen Izrael elszigeteltséggel fog szembesülni, hogyha folytatódik a helyzet. Esetleg tudna nekünk valamit mondani? Történt valami John Kerry látogatása után? És uh, itt antiszemitázást is hallottunk. Egy kicsit eh, szeretném, hogy erről beszélne. Itt eh, arról van szó, hogy eh, egyszerűen eh, leálltak, zsákutcába jutottak a felek közötti tárgyalások, tehát itt van például a, a beduinokra és az E1-es témára is rákérdezett. Tehát összefoglalva szeretném megkérdezni, hogy amikor Kerry külügyminiszterrel tárgyal, akkor mit fog majd ebben a tekintetben mondani, és hogyan írná le ezt a helyzetet. Megvannak otthon is a politikai problémáink, de gratulálok, hogy nagyon nehéz munkája volt, és nagyon kiválóan végezte. Köszönöm szépen. Köszönöm. Testonasszony. Itt a második részre térnék vissza Ukrajnára. Erről beszéltünk, a saját frakciónk véleménye nyilvánvaló. Az ukrán népnek kell döntenie. A saját sorsáról nem kell itt gyámkodni Ukrajna fölött, nem kell itt eh, az, se az EU részéről, se Oroszország részéről előírni semmit úgy néz ki, hogy az Európai Unió pártos, gyámkodni próbál Ukrajna felett. Oroszország legalábbis így érzi. És Oroszország például a saját geopolitikai helyzete alapján dönt. Tehát látjuk, hogy milyen erőszak van az utcákon, és Spanyolországban is van például erőszak. Például a képviselőház is példája volt egy erőszakos tüntetésnek, a biztonsági embereknek kellett beleavatkozni. Gondoljon például a Neptun térre is. Elképzelhető, hogy betiltják majd az erőszakos tüntetéseket? itt igazából nem azt akarjuk, hogy beleavatkozzanak a helyzetbe. Semmi jogunk nincs ahhoz, hogy gyámkodjunk itt Ukrajnán. Ez nem a mi szerepünk. És a pénz a tagállamok és a harmadik országok számára is. Tehát, ahol eh, hogyha látni akarja, hogy a tüntetők összecsapnak a rendőrséggel, akkor menjen el Aténba, menjen a Portugáliába, ott is vannak ilyen összecsapások. A törvényekre kell hagyatkoznunk, a törvényekben kell bíznunk. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Szeretnék a vévében néhány közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó kérdést feltenni, amely a tanácsban is napirenden volt. Anna Gomes egy kérdést tett fel a missziókkal kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy politikai szinten megvannak a zöld, megvan a zöld út, de ön szerint hogyan lehet ezt minél gyorsabban megvalósítani? A francia védelmi miniszter február végéről beszél, de hát ez már nagyon közel van. Hogyan lehet Észtország részéről ö, elért ö, katonákon kívül további katonákat toborozni, hiszen itt összesen 500 szeméről beszéltünk. Ami pedig Líbiát illeti, itt is van egy közös kül- és biztonságpolitikai misszió, és ugye itt a főként a határ ö, védelemben kell dolgozni. Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország külön-külön biztonsági missziókat küldenek Líbiába, ahelyett, hogy mi Európai Uniós szinten tennénk ezt meg. Úgy tűnik, hogy mintha nem lenne intézményesített kapcsolatunk Líbiával. A tagállamok viszont ezt külön-külön meg tudják tenni. Éppen ezért lenne fontos az, hogy legyen egy európai misszió és egy ehhez rendelt büdzsé. És végül Boszniával kapcsolatban ön utalt arra, hogy volt itt egy fontos politikai szempontból is egy kezdeményezés, de itt nem csak a politikai, hanem a katonai vetületeire is oda kell figyelni. Most pedig úgy tűnik a, a nemrégiben tapasztalható események fényében, hogy semmiféle pertinenciája nem volt ennek a missziónak, hiszen gazdasági, szociális értelemben szinte semmit nem tudott tenni. Köszönöm. Thank you. Thank you very much for your question. Köszönöm, Köszönöm szépen a kérdéseket. Kár, hogy nem tudtunk többet találkozni, de ez nem direkt volt, csak egyszerűen nagyon elfoglaltak vagyunk. Nézzük most Ukrajnát. És azt a kötelezettségvállalást, ami a helyzetben a mediációs szerepünket illeti. Az elnökkel, illetve a kormányjal beszéltünk, és a civil társadalommal is felvettük a kapcsolatot. Nem kívánunk közbe szólni, de természetesen bármikor szívesen támogatjuk, amennyiben erre szükség van ezt az országot. A szakértelem az attól függ, hogy milyen témáról van szó. Éppen ezért itt különböző szintű szakértelemről beszélhetünk. Nagyon könnyű azt mondani, hogy mediáljunk, de mit, hogy? És bizony a tapasztalatomból az is kiderült, hogy nagyon sok mindent jelenthet ez a mediáció. Amennyiben külső félként avatkozunk be, nagyon fontos az, amit ten, teszünk. De nekik saj egymás között kell megállapodni. Victoria Newland esetében ez egy privát beszélgetés volt, amit valaki lehallgatott, de most nem szeretnék ebbe belemenni. Svájc. Az emberek sok mindent mondanak privát megbeszélések során. Svájc egy zöld könyvet fognak megírni nem sokára erről, és a bizottság, illetve a mi szolgálataink is meg fogják visel, vizsgálni a Lisszaboni szerződést ebből a szempontból, és megpróbáljuk megérteni azt, hogy mit is jelent ez a Svájccal folytatott kapcsolataink, illetve egyezményeink szempontjából ez a népszavazás, népszavazás az igazából most a svájci félnek ad gondolkodni valót. A szabad mozgás a számunkra rendkívül fontos, sarkalatos kő az Európai Unióban. Én nagyon remélem, hogy megfelelő megoldást találnak majd erre a problémára. Kubával kapcsolatban azt hiszem, hogy jó a helyzet, eléggé pozitív a sajtó is, ezt szerintem támogathatjuk. De természetesen keményen ragaszkodni kell a saját értékeinkhez, és az emberi jogi helyzethez is. Anna Gomes, egyetértek önnel. Nagyon sok vitánk volt Ukrajnáról, azzal kapcsolatban, hogy mit is lehet tenni, hogyan lehet nyomást gyakorolni, és hogyan lehet támogatni a helyzetet. És a tagállamokkal nagyon sokat beszéltünk a biztonsági konferencia során, tehát tudjuk azt, hogy milyen opciók állnak rendelkezésünkre, és nem vettünk le semmilyen opciót a palettánkról. Az biztos, hogy pozitív tevékenységet szeretnénk folytatni, és másodszorban pedig világosra tettem a kormányjal folytatott tárgyalásaim során is, illetve az elnöknek is, hogy nagyon aggódunk, és mindenféle opciót végig gondolunk. Én azt hiszem, hogy ezt az üzenetet ők jól megértették. Ami a közép-afrikai köztársaságot illeti, most hát itt a bizottság egy missziót szeretne küldeni népírtás kivizsgálása után egy Európai Uniós perspektívából megvizsgálva a helyzetet. Ez nem olyan egyszerű, mint hogyha lenne saját hadseregünk. Jobban meg kell értenünk azt, hogy mit is tehetünk, és mi az, amit meg tudunk tenni, milyen lehetőségeink vannak. Hogyha egy EU-s zászló alatt egy gyors reagálású csapatot tudnánk küldeni, az lenne a legjobb, de ezt sajnos most nem tudjuk megtenni, és ezért fontos az, hogy olyan tagállamokkal vegyük fel a kapcsolatot, akik az EU zászló alatt tudnak működni, őket támogatjuk ebben. Számunkra rendkívül fontos az, hogy meghatározzuk azt, hogy ezeknek a misszióknak mi a feladata, és hogy mindaddig ott maradjanak a helyszínen, ameddig szükség van az ő munkájukra. Mi úgy gondoljuk, hogy az Atalanta esetében ez egy fontos misszió, ugyan már 95%-kal visszaszorult a kalózkodás, de még mindig ott vannak a terepen. Tehát mi igazi értéket szeretnénk létrehozni. Fontos tehát a jelenlegi helyzetben is megvizsgálni, hogy mire van szükség pontosan, és erre a katonai bizottság szempontjából is szükség van. Vannak olyan tagállamok, akik már most is felajánlott, felajánlásokat tettek. Líbia esetében nagyon jó az, hogy vannak tagállamok, akik már aktívak, de itt a legjobb az lenne, hogyha az EU és az USA együtt tudnának a helyszínen tevékenykedni, és bizony most már talán ezen a héten is az amerikai partnereinkkel fel tudjuk venni a kapcsolatot, hiszen itt az intézményi keretek fenntartása is rendkívül fontos, hiszen Líbiában enélkül nem valósul meg a biztonsági helyzet javulása. Nagyon instabil a helyzet, hiszen maga a miniszterelnök gépe sem tudott leszállni egész egyszerűen nem lehet eleget tenni ezen a területen. A tagállamok úgy döntöttek, hogy vitát fogunk folytatni, és szerintem ez a jó megoldás. Nincsenek nézeteltérések, egész egyszerűen azt szeretnénk megérteni, hogy mi az, amit tehetünk, mi az, amire szükség van, mi az, ami hiányzik. Jó magam és mások is találkoztunk a szíriai ellenzékkel, a régió összes területéről, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljunk. A Genf 2 esetében valóban nagyon hosszú tárgyalások ra került sor, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy előmozduljon ez az ügy. És ezzel kapcsolatban mindenki egyet is ért. Sivilov úr, sokat beszéltünk a Vámunióról, ez talán januári kezdette valósulhatna meg, de hát fontos az, hogy erről minél többször beszéljünk, Fontos tehát az, hogy Oroszországgal párbeszédet folytassunk, és ami pedig Ukrajnát illeti, itt a szakciókkal kapcsolatban talán már választottam a kérdésre. Honberg asszony. A mediációs szerep Ukrajna kapcsán. Most attól függ, hogy mit értünk ez alatt mire is van szükség, vagy mit is teszünk. Mind a két oldallal fenntartjuk a kapcsolatot, sok-sok órán keresztül találkoztunk a kormányerőkkel és az ellenzéki vezetőkkel is. Felajánlottuk azt a fajta segítséget, amely ön nekik a legértékesebb lehet. Egyfajta proaktív megközelítése van szükség, de nekik kell tudniuk, hogy pontosan miben segítsünk. Tehát mi ott állunk a háttérbe, és bármikor készen állunk a segítségnyújtásra. Az együttműködés kapcsán, Ukrajnával kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy az egyezmény az igazából nem a végcél. Attól függ, hogy hogyan fejlődik a helyzet, hogy milyen lesz a kapcsolatunk Ukrajnával. Minden esetre mindenki egyetértett abban, hogy a végkövetkeztetéseknek egyhangulag kell megszületnie. Ami pedig az etnikai konfliktusokat illeti, Tehát a legfontosabb az, hogy a közel-keleti régióban a gazdasági alapokat is meg tudjuk teremteni, épp úgy, mint a szociális alapokat. A közel-keleti béke folyamat John Kerry rendkívül jó munkát végzett, nagyon elkötelezett az egész témával kapcsolatban, és gyakran beszélek vele arról, hogy mit is tesz ő, és továbbra is ezen fog dolgozni, hiszen ez számára az egyik legfontosabb prioritás. Nagyon nagy az összefogás Izraellel, megpróbál ő majd egy keretet megteremteni. Nagyon jól ismerem az izraeli főtárgyalót, gyakran beszélek vele, a palesztin főtárgyalót is, és azt hiszem, hogy jól haladnak a tárgyalások is pozitív irányba. Tehát itt azért vannak jó jelek. De, mint minden koalícióban, itt is különböző fajta nézetek mm, uralkodnak. Minden esetre Izraelben igen sokan gondolják úgy, hogy ha megfelelő biztonsági garanciákat kapnak, és Izrael jövőjének megértésének, megértésével összhangban megvalósítható ez a folyamat. És azt hiszem, hogy ez egy példa nélkül való együttműködési lehetőség. Meyer úr, a parlamentben a Medlin egyezménnyel kapcsolatban egy kis probléma volt, pedig nagyon jól haladtak a dolgok. Itt igazából egy rövid távú gazdasági problémáról volt szó. Ezért oda mentem, és megvizsgáltam a helyzetet, hogy mit lehetne tenni. Nos, hát ott találkoztam többekkel, mindenkivel, aki érintett ebben a folyamatban, és világosan megmondtuk azt is, hogy amennyiben erőszakos cselekményekre kerül sor, akkor úgy érezzük, hogy nekünk felelősségünk lehet ebben, tehát ezt nem szabad megengednünk. Ami Ukrajnát illeti, egy ukrán megoldásra van szükség, nem EU-s megoldásra, nekik kell eldönteniük. Nincsen ö, ukrán ö, terv, ne gondolkozzanak abban, hogy majd mi mondjuk tegyenek, tehát őket hát arra próbáltuk ösztönözni, hogy értsék meg a saját helyzetüket, és találjanak saját megoldást a problémáikra. Donjon úr, elmondtam, hogy most ugye visszajött már a missziójáról a műveleti parancsnok. Észtország ugye nagy felajánlást tette, de hát az az ő feladatuk, hogy összerakják ezt a tervet a katonai bizottság elé kell most küldeni ezt az ügyet, és akkor megnézzük, hogy hogyan lehet minél hamarabb működőképessé tenni ezt a missziót. Líbiáról már szóltam, Boszniával kapcsolatban szintén elmondtam már a véleményemet, de már jó ideje arról beszélünk, hogy mit is lehetne tenni Bosznia kapcsán de ugye nem szabad megengedni, hogy visszalépést tapasztaljunk. Ők nem értik az ottani vezetők, hogy mire van most szükség. Elnök, köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor jön egy következő kör. Egy percet kap mindenki. Azt hiszem, hogy ez így fair. Ébrizegics képviselő. De. Köszönöm szépen, elnök úr. Vissza kell térnem Boszniába, mivel nem értettem jól az előzetes kérdésre adott válaszát, hogy hogyan gondoskodunk arról, hogy a jelenlegi konfliktus ne csapjon át etnikaiba. Nem tudom, hogy tudja-e, hogy a médiában azt olvashatjuk, hogy valaki, néhányan azt mondják, hogy az Európai Unió áll a tüntetések mögött. Tehát, hogy megpróbáljuk kihasználni ezt a helyzetet, megpróbáljuk Szefics Fincsi helyzetét kihasználni, kiaknázni. De vannak másfajta hangok is. Azt mondják, hogy nem szabna mozdulnunk, nem tudom, hogy most mi a véleménye. Tehát mennyire fontos az, hogy most megtaláljuk Szedics Fincsit. Köszönjük. Köszönöm szépen. A kérdésem saját hazámra vonatkozik. Az Indiában fogvatartott két olasz tengerészgyalogosról van szó. Ezek az olasz tengerészgyalogossághoz tartoznak. Egy groteszk helyzet alakult ki, és Olaszország arcú csapása is. India egy nagy ország, és a világ porondján fontos külpolitikai szerepre törekszik, és mégsem képes betartani a korrekt kapcsolatok szintjét. Jelenleg a helyzet tarthatatlan, nem tudom, mit gondol ön arról, hogy európai szinten fel lehet-e lépni a probléma megoldása érdekében. Ja, Doris Pak, Köszönöm, Esten asszony, hogy eljött. Boszniával kapcsolatosan lenne egy kérdésem, illetőleg több is. Azt halljuk, hogy a legtöbb tüntetés a Bosnyák-Horvát Föderáció területén zajlik, és a boszniai szerb köztársaság területén még nyugodt a helyzet. Aztán jön, megérkezik Mostárba a horvát miniszterelnök, a szerbek meg Belgrádba utaznak. Úgy tűnik, hogy ez utal, utal arra, hogy hol a probléma. A probléma mégpedig a Daytoni megállapodás a problémát meg kell oldani, hiszen a bosnyákok úgy tűnik, önmaguk nem képesek erre. Füle úr 50 órát töltött el ezekkel az urakkal. Gratulálok neki a türelméhez. Sokan nagyon jó munkát végeznek, de hát a probléma a szürke hétköznapokban keresendő, és úgy tűnik, hogy nem igazán figyelünk oda, vagy nem megfelelően figyelünk oda a helyzetre. És a bosnyák vezetők sem vezetnek, ezért nem gondolják el, hogy most a Daytoni béke megállapodásnak ö, neki kell veselkednünk közösen, és meg kell azt változtatnunk. Ashton Báronő. Bosznia-Hercegovina régóta zsákutcában van, illetőleg az Európai Unió sem figyelt oda megfelelően erre a területre, nem igazán változott ott a helyzet az elmúlt években. Paradoxonnak tartom valahol, hogy az Európai Unió, Koszovó és Szerbia között sikerült egy történelmi megállapodást elérni, miközben Bosznia-Hercegovina esetében nem sikerült megoldani a helyzetet. Úgy gondolom nem szabad tovább várni, meg kell oldani a helyzetet, én úgy gondolom elengedhetetlen a Daytoni megállapodás megváltoztatása, módosítása. Nem csak Bosznia jövője miatt van erre szükség, hanem azért is, hogy végre normalizálódjon a helyzet az országban összességében, és végre békében tudjanak élni az ottaniak. Ezért egy sürgősségi programra van szükség, nem csak azért, hogy Bosznia mielőbb csatlakozhasson az EU-hoz, hanem azért is szükség lenne erre, hogy megváltozzon a helyzet az országban, és jelentős alkotmánymódosításra és lehetőség nyíljon Ojuland képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. A Magnitsky törvényel kapcsolatos meglátásaimat szeretném itt most elmondani. Ma délelőtt megvitattuk az ezzel kapcsolatos javaslatunkat, amely tartalmaz egy listát 32 névvel, akik amely személyek ellen vízum korlátozásokat vezetne be az EU. Érdekelne, hogy mi lett a sorsa az Európai Parlament által 2012-ben elfogadott ajánlással, ez, ez ideig a tanács miért nem tűzte napirendjére ezt a dokumentumot, és hogyha az Európai Parlament új ajánlásokat fogad el, akkor ön szerint mikor várható, hogy ez megjelenjen a napirenden a tanácsban? Köszönöm. Esten asszony mondja Schulz képviselő. 2008-ban azt láthattuk, hogy az olimpiai játékok árnyékában Délosszétiába egészen Grúziáig bevonultak orosz csapatok, és tartunk tőle, hogy most Szocsi körül egyfajta nagyon nyugod, nyugodt légkör alakult ki, de tartunk tőle, hogy ez nem lesz tartós. Rogozén most úgy nyilatkozott, hogy a majdani helyzetnek véget kell vetni. Nagyon aggasztó dolgokat hallottam az elmúlt hétben az ukrán ellenzéktől, akik azt mondják, hogy orosz katonák ukrán egyenruhában tűnnek fel Ukrajnában egyfajta lopakodó megszállás történik, talán érdemes lenne erről is tájékozódni. Ha már lehallgatják a mi telefonhívásainkat, akkor talán mi is tájékozódhatnánk, van Orden úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Közép-Afrikai Köztársaság Esten bárónő. Remélem, hogy megtanultuk, levontuk a tanulságait a legutóbbi beavatkozásnak 2009-ben. Az akkora, akkori misszió logisztikai és más egyéb problémákkal küzdött kezdetektől fogva, Kérdés, hogy a Közép-Afrikai Unió egyáltalán át tudja-e majd venni a stafétabotot az EU missziótól hat hónap múlva. Aztán beszélt restriktív eszközökről, intézkedésekről a terrorizmus elleni harcban. Örülök, hogy robusztus válasz született erre vonatkozólag. A kérdés, hogy van-e előrelépés a Szíriában működő terrorszervezetekkel kapcsolatosan, és végezetül egy dolog, amely nem szerepelt az önbeszédében, de talán szerepelhetett volna, ez pedig Zimbabwe kérdése. Február 20-án remélhetőleg a legutolsó korlátozó jellegű lépéseket is felfüggesztik. Ön úgy gondolja, hogy valóban olyan fejlett, előrehaladott ott a helyzet, hogy ezeket fel lehet függeszteni teljes egészében? Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Múlt héten a plenárison hallottuk a nyugati balkáni eredményjelentések helyzetét. Szavaztunk is. Szerbia és Koszovó között a megegyezés. Köszönöm, hogy bemutatta, hogy diplomáciával el lehet érni a lehetetlent mi a víziója a térségben? Még mindig itt van a lendület, szerintem ki kéne használni, hogy hozzá járulhatunk a stabilitáshoz, illetve az instabilitáshoz. Bosznia és Hercegovina, mindenki rákérdez. Szerintem egy nagyon világos stratégiára, tervre lenne szükségünk, amelyet minden tagállamnak alkalmazni kell, és brutálisan alkalmazni kellene. Ne legyenek határidők. Ha határidőket szabunk, akkor csak rosszabb lesz a helyzet. Köszönöm. Köszönöm. Elnézést. Anna, Anna. Ez jobb. Tehát eléggé döbbenetes ilyeneket javasolni, vagy hallani, hogy a basz, Bosnyák konfliktus mögött az Európai Unió áll. Hát ez sok. Hát ez a legutolsó, amit tenni akarunk, hogy ott provokálunk. De két-három elemet szeretnék kiemelni. Ez nem az első alkalom, hogy a szarajevói vezetőség az emberek elégedetlenségét félreértelmezi már eléggé régóta tartanak a nyugtalanságok, és a nép meg eléggé erős üzenetet címez az elnökhöz és a politikusokhoz. Tehát itt most valamit kell tenni. Nem lehet ölbetett kézzel ülni. Tényleg nem frusztráló a helyzete, és Hillary Clintonnal jártam még ott, amikor még külügyminiszter volt, és én is emlékszem, hogy milyen frusztráció volt. Támogattuk Bosznia-Hercegovinát, főleg a kolléganőm szorgalmazta, hogy legyen NATO tag, és utána ott volt a Koszovó-Szerbia dialógus, amely megmutatta, hogy igenis játszhatunk szerepet az Európai Unió, az Egyesült Államok különböző utakon. Úgy gondolom, hogy ezek az üzenetek még mindig érvényesek azóta nagyon sok energiát eh, fektettünk a fincsi ügybe, hiszen ez fontos. És eh, a bizottság részéről is folytatjuk. Péter Szőrensen is eh, tárgyalt, az ENSZ képviselővel nagyon sok látogatást tettünk a környéken, és a, a szerb, koszovói tárgyalás közepén visszamentem Boszniába, és elmondtam, hogy nézzetek oda, ők előre haladnak a tárgyalásban, egy regionális megközelítés kellene, és akkor a ti országotok is előbbre jut. Úgy gondolom, hogy a frusztráció, amit érzünk, gazdasági betülettel is rendelkezik. Nem, nem lehet megoldani a problémát, anélkül, hogy a vezetőség ott, Boszniában nem mozduljon el hiszen politikai és gazdasági vetülete is van a dolog, dimenziója is van a dolognak. Remélem, hogy itt ez most egy jelzés, és ezt megértik a vezetők. Tehát, a, hogy etnicizálódjon a helyzet, még nincs rá bizonyíték, hogy mm, etnikai csoportok közötti villangások lennének tehát Mostárt ó, nagyon figyelem, de eddig eh, kis, jól szervezett eh, tüntetések voltak, de nem mentek el túl messze. És éppen ezért kell most reagálnunk, ezért kell erősebben jelen lenni, ezért kell erősebben megfogalmaznunk az üzenetünket. Tehát nem, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ott még egyszer konfliktus legyen. Beszéltem a horvát, a szerb, a török külügyminiszterrel, és itt mindenképpen válaszra van szükség. És közös válaszra. Páncéri úr, az olasz tengerészgyalogosok esete, ez nem csak nagyon rossz az olasz kormány számára, hanem igazából az összes Európai Uniós kormánynak nagyon-nagyon rossz. Hiszen megnézzük, hogy mi történt a kalózság ellenes akció során, amely igazából terrorista akciónak is minősíthető, akkor itt a terrorizmus ellenes fellépést közösen is folytatjuk, egyről is folytatjuk, tehát a delegációnk ezt az üzenetet küldte el, el fogom küldeni szóban és írásban is. Gyakran találkoztam a nemzetbiztonsági tanácsadóval is. Tehát itt nem csak halálbüntetésről van szó, hanem nem tudjuk, hogy itt az antiterrorista jogalkotás mit tartalmaz. Elfogadhatatlan. És mindenképpen együttműködünk a kollégáival, Pakasszony. Bosznerról szóltam. Tehát a különféle emberek különféle helyekre mennek, és ezt megbeszélik a horvát, a szerv és a török külügyminiszterrel, egyéb kollégákkal is. És itt mindenképpen együttműködnünk kell, itt különféle nemzeteknek kell együttműködnie. Itt a szerb miniszterelnök és a koszovói miniszterelnök visszajön holnap Brüsszelbe a különféle a különböző ülésre, azt hiszem, hogy ez a 21 lesz, és velük fogunk tárgyalni Boszniáról. De nem csak azért, mert modelleket kell kidolgozni a saját térségükben, hogy hogyan lehet megoldani a problémákat megfelelő módon. Remélem, hogy az akciók ott az egész közösséget illetik, és nem csak különféle etnikai csoportokat. Igen, Piszula úr? Említettem már itt a szerb-koszovói megállapodást, ez egy történelmi megállapodás, és mindenképpen foglalkozni kell a többi témával is. Tehát itt politikai stagnációnak vagyunk tanúi, és gazdasági stagnálásnak is. Hiszen túl magas a munkanélküliség, komoly problémák vannak, és igazából az embereknek eh, nincs motivációja. Tehát az Európai Unió vagy a NATO tagság irányába, és éppen ezért itt eh, kell valamit tennünk. Tehát azt kell látnunk, hogy eh, a vezetők ott készek a komoly döntésekre is. És itt ebben az esetben az Európai Tanács elnöke is írt levelet, főleg, mit nagyon pessimista felhangokat látunk, és az összes konzultációval És uh, itt mindig a külügyi tanácsnak egy nagyon uh, negatív felhangja ez. Mindig is jeleztük, hogy uh, számos opciónk van. És természetesen egyhangúságra van szó. De ezeket a dolgokat szerintem jól tudjuk Oroszországban is. Schulz úr, Szocsi, után Oroszország, Grúzia, meg, meglátjuk majd, hogy mi történik legközelebb. De én nem láttam ott orosz tanácsadókat, de vannak történetek erről, hogy az oroszok ott vannak, az oroszok támogatást nyújtanak, ugyanúgy indokolják, hogy segítséget adnak egy szomszéd országnak, ahol válság van, de ismerjük már ezeket a válaszokat. Tehát Ukrajnában is hallottuk. Van Orden úr a közép-afrikai köztársaságra kérdezett rá. Minden misszió esetén azt érezzük, hogy előre kell vinni a dolgot. És itt van egy katonai együttműködés is, ez nagyszerű. Nem tudom, hogy látta az Atalanta missziót, és Tarant admirális, aki vezette, úgy szintén megállapította, hogy mindig tanulhatunk a többiektől, hogy mindig a legjobb tapasztalatokat vesszük át egymástól. Ez pedig garantálja, hogy egyre jobbak legyünk logisztikában, az Afrikai Unió már átvette itt a helyzet kezelését a Közép-Afrikai Köztársaságban, tehát már ott vannak. És most pedig megnézzük, hogy milyen lesz az őszi ENSZ misszió. Az Afrikai Unió és az ENSZ is jelen van, a Biztonsági Tanács is hozott határozatot. Itt a listázás kérdése, ez egy jó kérdés, majd visszatérek rá. Itt több információra van szükségem. Tudja, hogy mennyire komolyan foglalkozunk ezekkel a problémákkal. Zimbabwe, tehát ami itt az eljárás. Igen, úgy gondoljuk, igazat adunk. Itt a tagállamok között viták zajlottak, ott volt az az ország is, amelyet ön a legjobban ismer de számos politikussal tárgyaltunk itt Brüsszelben is. Tehát most szerintem megfelelő helyzetben vagyunk, hogy ezt meglépjük. Tehát vissza, visszaléphetünk, hogyha a dolgok negatív irányba fejlődnek. De úgy néz ki, hogy most előre haladhatunk. És Zimbabvéről is tárgyaltunk reggel és Zimbabwe elmozdul, nekünk meg reagálni kell, és óvatosnak kell lennünk. Szerbia, Koszovó. Ezek a megbeszélések stabilitás hoznak a környékbe, és a problémákat tárgyalással kell megoldani. Én nem, nem hinném, hogy brutálisan kellene itt valamit végrehajtani, hiszen a bosnyákoknak, a népnek és a vezetőknek kell eldönteni, mit akarnak tenni. Tehát neki kell lépniük, hogy az országot előbbre vigyék, nem nekünk. Köszönöm. Thank you very much. We have still a time for a few... Köszönjük szépen. Van még időm néhány kérdésre. Liszek úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ibrizeg is asszony svédül beszélt, én lengyelül fogok főképviselő asszony. Röviden kitérnék Grúziára. Ugyanis jelentéstevője vagyok a témának. Solc úr már utalt röviden Grúziára, de én elsősorban Abháziáról beszélnék, illetve arról, hogy biztonsági zónákra osztották fel a Szocsi olimpiai játékok előtt. De nem ez az egyetlen aggodalmat okozó, aggodalomra okot adó esemény. Legutóbbi Strasburgi állásfoglalásunkban felhívtuk a figyelmet arra, hogy határmenti infrastruktúrát építenek Abháziában, és ezt még inkább kiterjesztik, kitolják a Tbilisi kormány által irányított területekre. Hogyan kellene megállítani ezt a folyamatot? Mit gondol erről? Kreisel Dörfle képviselő, tisztelt bárónő, Szíriába kapcsolatosan lenne egy kérdésem. A begyi fegyvereket éppen most pusztítják el, mégis tovább tart a gyilkolás. Gyermekek halnak meg, embereket csonkítanak meg, a kórházakban elfogynak a gyógyszerek. Az Európai Unió most hogyan segít abban, hogy a menekültek szenvedését csökkentse, és olimpiai játékok ide vagy oda tárgyalnak-e még Moszkvával, vagy pedig most az egészet eltemette a hó és a jég, az olimpiai játékok hava és jege. Hiszen nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy vegyi fegyverek nélkül is nagyon brutális módon tovább gyilkolnak Szíriában, és hát nem szabad megfeledkeznünk a szenvedő gyermekekről sem. Köszönöm. Brit konzervatív képviselőként megpróbálok nagyon óvatosan kérdezni, van, aki a parlamentben szankciókat követel Ukrajna miatt, és nem tudom a tanácsban mi az álláspont ebben kapcsolatosan, de ön nem igazán reagált az előző felvetésekre téren. Ami pedig Szíriát illeti, érdekelne, hogy mit tud mondani az oroszországi csúcsal kapcsolatosan, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet konstruktívabb választ adni a szíriai válságra. És végezetül Popovski, szkopjai külügyminiszter, ott volt tegnap este a vacsora alkalmával. Remélem, nem fajul úgy el ott a helyzet, mint Boszniában. A görögökkel megbeszéléseket folytattam arról, hogy a görög soros elnökség alatt hogyan lehet előrelépést elérni Makedónia esetében. Tudná szólni néhány mondatot arról, hogy hogyan lehet előrelépést elérni Makedóniával kapcsolatosan? Köszönöm szépen, elnök úr! Egy megjegyzésem lenne, és egy kérdésem. Üdvözlöm, hogy a személyek szabad mozgásának nagyon nagy jelentőséget tulajdonít tekintettel a svájci eseményekre. Nem sokára az Egyesült Államokba utazik. Milyen elvárások, el, elvárásai vannak azzal kapcsolatosan, hogy Obama elnök jövő hónapban Brüsszelbe látogat. Köszönöm. Eston asszony. Bakirizet Begovic, az egyik fontos boszniai vezető azt mondta, hogy a válság során folyamatosan kapcsolatban állt a török külügyminisztériummal, és Törökország folyamatosan támogatást nyújtott ön. Hogyan, mit tud erről mondani, tekintettel az előző megjegyzésére, hogy az EU-nak vezető szerepet kellene vállalni. Izet Bégovics úr, illetőleg más boszniai vezetők önnel is keresték a kapcsolatot? És az EU-s diplomácia milyen lépéseket tervez Boszniával kapcsolatosan? Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a Nobel-díj jelölésre is, és nagyon örülök annak, hogy Boszniába el fog látogatni hétfőn. De azt szeretném aláhúzni, amit már egyébként Andra, Anna Ibrisjavics és Kukán úr is elmondtak. A boszniai békét be, rákényszerítik az országra egyszerűen az emberek ne, ott nem bíznak a helyi politikusokba, hogyha a jelenlegi válsághelyzeten felül akarunk emelkedni, akkor valamit tennünk kell. Ugyanis ők elvárják azt, hogy önök, mint intézmény megoldást fognak találni. Éppen ezért nem örülök annak, hogyha ö, a pászárel, vagy egyáltalán bárminek a megkerülése ö, érvényesül. Három elnökség ről van itt szó, és ugyanakkor egy működőképes államot kell felépíteni, és egy megfelelő működőképes alkotmányt kell létrehozni. Ugyanakkor a gazdaság területén is lépésekre van szükség. Köszönöm szépen, elvették a mikrofont. Köszönöm szépen. Esten asszony. Hogyan látja? Hogy tud az Európai Unió az USA-val közös tervet létrehozni, ami az ukrajnai helyzet javítását illeti, mik a személyes tapasztalatai, mik a személyes gondolatai, és mi a helyzet Ukrajnával az energetika területén. Már aláírtunk egy megállapodást, de mikor a déli áramlatról van szó, tudjuk, hogy, az, hogy Ukrajna csalódott bennünk, és lehet, hogy tulajdonképpen már nincs is jogalapja az együttműködésnek a jövőben, hiszen Ukrajnában ez az egész nem is igazán működik jól, lehet, hogy Ukrajna kiszáll majd ebből az energeti- energetikai kezdeményezésből. Két rövid kérdésem lenne. Először is Esten asszony, mit vár ön, hogy az Egyesült Államokkal, illetve Kanadával kapcsolatos, illetve Kanadával való új vízum tárgyalások mikor vezetnek majd eredményre, hogy a különböző Európai Uniós tagállamokból mindenkit egyforma megítélés alá tegyenek. Ugye itt öt tagállamból származó állampolgárok diszkriminatív helyzetben vannak vízum szempontból. A volt kommunista országok esetében fontos azt látni, hogy az új tagállamok hogyan viszonyulnak, illetve az itteni vezetők hogyan viszonyulnak a korábbi titkos szolgálati múlthoz, munkához. Erről van-e információjuk? Erre nem fogok válaszolni. Még négy kérdés, Kazák úr. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Igen, tisztelt főképviselő asszony, Irakra szeretnék visszatérni. Említette, hogy fokozódik az erőszak. Nemrég a Népárt, illetve elnézést az Európai Parlament megszavazott egy állásfoglalást, és pedig a kisebbségek helyzetéről, a türkmén kisebbség helyzetéről naponta vannak bombatámadások, gyilkosságok, nem erőszak az embereket, azért ölik meg, mert Kirkukban laknak. Ez egy olyan térség, ahol a kurd autonómia is jelen van, és jelen vannak egyéb népcsoportok is. Szerintem az Európai Unió nem tett eleget, hogy védje ezeket a kisebbségeket. Véleménye szerint lehet még valamit tenni, hogy egyszerűsítsék a helyzetet? Három vendégünk is van, még Penkovics úr. Köszönöm szépen. Eston asszony. Nagyon figyeltem a Bosznia-Hercegovinára vonatkozó megjegyzéseit. Fontos az, hogy ne csak a szociális válaszóvonalakat lássuk. Hiszen több aspektusban is látjuk ezt. És Szőrendszen úrról szó volt már, a hétfői látogatásáról is szó volt, szerintem gyorsan kell lépnünk, és konkrétan, hogy stabilizálódjon a helyzet, és hogy eh, fennmaradjon Bosznia-Hercegovina az európai napirenden. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt mondta, hogy eh, azért került sor a konfliktusokra, mert elégedetlenek az emberek tudja, hogy a tőkének biztonságra és átláthatóságra van szüksége. A befektetők nagyon óvatosak lesznek, horvátok vagyunk, és természetesen nagyon érdekel minket a bosznia-hercegovinai helyzet, de nem csak minket, hanem az egész Európai Uniót, hiszen most ezer kilométer külső határól is szó van. Bosznia-Hercegovinának nincsen más alternatívája, mint az Európai Uniós alternatíva. De most természetesen megoldásra van szükségünk. A kérdésem az, hogy hogyan tud segíteni, hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy megnyugodjon a helyzet. Köszönöm szépen, elnök úr. Eston asszony, kollégák! minden tiszteletem azért, amit hallottunk Bosznia-Hercegovináról. Azonban nagyon rövid az időnk. Egy rövid megjegyzésem lenne, és két kérdésem. Legyünk tudatában annak, hogy milyen nehéz helyzet van ott, mennyire frusztráltak az emberek. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a nyugtalanság, a vandalizmus, amelynek tanúi vagyunk, nem csak a szociális kérdésekről szól. És most két kérdésem van. Az első, mit tehet az Európai Unió annak érdekében, hogy védje a kisebbségek jogait az erőszaktól? Hogyan tudják eh, megvédeni a horvátok jogait, akik a legnagyobb kisebbség a bosznia-hercegovinai hármas felállásban? Itt eh, a hátsó kiskapun visszatérhet az etnikai, az etnikai konfliktus. Köszönöm. Thank you, Mr. President. Um, I'll try and answer all of... Megpróbálok a kérdésekre válaszolni. Lizek úr, ön ő, Grúziáról beszélt, illetve az ottani rendőrség szerepéről. Úgy értelmezem, hogy ön aggódik a déloszétiai helyzet miatt és az ottani rendőrségi fellépések miatt. Tudom, hogy a grúz kormány jelenleg az általunk felvetett problémákat is kivizsgálja. Megpróbáltuk a misszió során felderíteni a helyzetet, és minden egyes alkalommal erről beszélünk. Grúziával. Nagyon fontos tehát az, hogy aláírjuk ezt az egyezményt, mert akkor a grúzok is érezni fogják, hogy segítjük őket, és ugyanakkor nyomást gyakoroljunk, gyakoroljunk a konfliktus végén a rendezés megvalósítására, amely nem történt meg teljes mértékben, tehát ezek egészen egyértelmű üzenetek. Krajzoli úr Szíriáról tett fel egy kérdést, illetve azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet támogatni az ottani menekülteket. 6,5 millió belső menekült van Szíriában. Sok-sok millió ember szenved, mind az ország határain kívül, mind azon belül. A tagállamok segítik a helyzetet, de Kuwaitban folytattuk a konferenciát januárban, hogy minél több forrást tudjunk biztosítani erre a misszióra, de nem elég a pénz sajnos. És hát folytatni fogjuk a munkát akkor is, hogyha nem elég a pénz. Meg kell vásárolni, ha szükséges eszközöket, és ugyanakkor egyre nehezebbé válik a konfliktus, és egyre nehezebben betarthatható a tűzszünet. A Genfi 2-re, vagy folyamatra gondolok. Tehát nagyon nehéz akár az alap gyógyszereket is eljuttatni a lakossághoz. De ennek rész, ezt részévé kell tenni a Genf 2 folyamatnak. Én meg vagyok győződve arról, hogy ha ezt meg fogjuk tenni, akkor az emberek is egyre több pénzt fognak adni, tehát sikerül majd több forrást gyűjteni. Szíriai újjáépítésről csak akkor kell majd beszélni, amikor erről, erről az első időszakról gondoskodtunk. Ez egy hatalmas feladat előttünk. Ami a szankciókat illeti, ahogyan elmondtam, nagyon sok minden van az eszköztárunkban. Megpróbálhatjuk mindent megtenni annak érdekében, hogy az embereket megvédjük, támogassuk, de természetesen más lehetőségek is nyitva állnak előttünk, amennyiben úgy gondoljuk, hogy erre szükség lesz. De az általános hozzáállásunk az mindig az, hogy a párbeszédet segítsük, és az embereket segítsük, azokat, akik előre szeretnének menni. Most meg kell vizsgálni a helyzetet az erőszakos cselekmények szempontjából, és akik ezeket elkövették, azokat több bíróság elé kell citálni egy nyitott folyamatban, hogy az emberek értsék, hogy nem maradhatnak büntetlenül a bűnök. Nem szabad, tehát meg kell akadályozni azt, ami az embereket a legjobban aggasztja, vagyis az emberek ellen elkövetett erőszakos cselekmények. Orosz együttműködés Szíriával kapcsolatban, erről sokat beszélünk a szír, az orosz partnere formális szinten és informális szinten egyaránt. Nagyon sokat léptünk elő Irán tekintetében, Oroszországgal, a jövő héten megint csak lesz egy találkozó, hiszen az oroszok kulcsfontosságú partnerek ebben a folyamatban, épp úgy, mint a közelkeleti folyamatban. Tehát ez együttműködés itt rendkívül jó, humanitárius segítségnyújtásról van szó, illetve a Genf 2 megvalósításra. A volt Jugoszláv köztársaság Macedónia kérdésében a tárgyalások még folyamatban vannak, talán sikerül eltérni a holdpontról, ezt meg kell vizsgálni. De most erről nem akarok többet mondani, ugyanis tudjuk, hogy mennyire kényes ez az egyensúly. Amennyit most mondhatok, az annyi, hogy nézzük meg, milyen lehetőségek kínálkoznának ezen ország előtt, amennyiben sikerülne a holponton túllépni. Milamon úr a jövő, illetve ezen a héten az USA-ba látogatok, és egyébként találkozom is állandóan az ottani partnerekkel. Ami a csúcs találkozót illeti, most alakul ki ennek a napirendje, csütörtökön a Fehérházba fogok látogatni, és ott természetesen a csúcs találkozó napirendjéről is fogunk beszélni. Természetesen a gazdasági kérdések mindenképpen szerepelni fognak ezen, a napirenden, és a külpolitika, illetve a biztonságpolitika Kerry úr és jó magam közötti tárgyalások egyik kulcsfontosságú témája lesz. Hatékonynak kell lennünk a sok-sok témában, amelyel meg kell küzdenünk. Stír úr. Tegnap találkoztam a török külügyminiszterrel, Sokról, sokat beszéltünk az együttműködésről, és arról is, hogy mi az, amiben támogatni tudjuk ezt az országot. De a kérdésére nem tudok ennél többet mondani. Készen képviselő a békét meg kell teremteni. Az a véleményem, hogy akkor, amikor olyan helyzet alakul ki, mint amilyen a Balkán háborúk után, akkor nagyon fontos a béke, illetve a béke megteremtése és a békés rendezés. De mégiscsak nem lehet összehasonlítani ezt a helyzetet semmilyen más korábbi helyzettel. Politikai szempontból legitim vezetők vannak ebben az országban, akiknek előre kellene tudni vinni ezt az országot. A mi feladatunk, illetve a nemzetközi kezes, közösség szerepe az az, hogy ne engedjük meg, hogy visszatérjen az erőszakos cselekmények hulláma, mert borzalmas azt látni, hogy milyen sok sír van ebben az országban, és mennyien meghaltak és szenvedtek a háború alatt. Tehát egész egyszerűen megengedhetetlen az, hogy megint egy ilyen spirál alakuljon ki. Valahogy abban kell segíteni őket, hogy saját magukat rákényszerítsék a békés megoldásra. Kovacsev úr, ön arról kérdezett, hogy Kanada, illetve az Egyesült Államokkal kapcsolatos vízumpolitikában az összes tagállamra egyenlő elbírálás essen. Igen, ezzel kapcsolatban folynak a tárgyalások, de egyelőre többet nem tudok erről mondani. Irak. Akkor nem utazhat senki szabadon. És a török kisebbségek. Én azt hiszem, hogy az iraki hatóságokkal folytatott kapcsolataink során világosan elmondtuk, hogy a legfontosabb az az, hogy megvédjük az embereket Irakban, és az, hogy mindez milyen politikai elemekkel bővül majd, az már más kérdés. Egyfajta párbeszédet építünk, és mindenféle kisebbségekkel kapcsolatos problémát felvetünk ezen párbeszéd során. Az elmúlt napokban nem láttam ilyen típusú problémákat, de hogyha erre vonatkozólag önnek vannak bizonyítékai, akkor nagyon örülök annak, hogyha megosztja velem őket. Pinkjevics úr, azt hiszem, hogy Bosznia-Hercegovinában együtt kell működnünk, ugyanis ott nagyon különböző emberek dolgoznak együtt, és ez jól is működik, ez az együttműködés. Őket kell tehát támogatnunk, segítenünk, Suica, Suica úr, ön is Bosznia-Hercegovináról beszélt. Ön is azt mondta, hogy igen, a befektetések hiánya nagy probléma, hiszen ez gazdasági szempontból az országot nehéz helyzetbe hozza. Valóban, ez egy frusztrációs helyzet, mert az emberek frusztráltak, az intézmények nem működnek, és ez egy ördögi kör. Azt hiszem, hogy ez megint egy olyan kérdés, amelyet újra és újra meg kell beszélnünk. Így, úgy, ide tartozik a munkanélküliség kérdése is a kisebbségek segítése szintén ide tartozik. Meg kell tehát oldani a gazdasági problémákat, és jó lenne, hogyha az országban végre kialakulna egyfajta politikai leadership. Köszönöm ennyit. Nagyon szépen köszönjük. Még tíz percünk van. Köszönöm szépen, azt hiszem egy nagyon jó eszmecsere volt ez. Sajnos egyik témáról a másikra kellett ugranunk, de hát nem lehet tematikusan csoportosítani a kérdéseket, ezt már feladtam, ezt a kísérletet. Köszönjük szépen, hogy eljött, és azt hiszem további eszmecserékre még szükség lesz, hiszen az EU külpolitikája illetve a külpolitikai rend, hát hogy is mondjam, egyre fájdalmasabbá válik, különös tekintettel arra, hogy milyen eseményeknek vagyunk tanulni, és ami Ukrajnát illeti, illetve az elkövetkezendő napok munkáját a legjobbakat kívánom. Köszönöm. 10, uh, gentlemen. Hölgyeim és uraim, 5 órakor a Jan 4Q2-ben folytatjuk együtt a devével, mondom azoknak, akiket érdekel. Egykori dél-afrikai elnökkel, Tábon Belkivel fogunk beszélni az Afrikából irányuló, EU-ba irányuló illegális pénzfolyamok tárgyban. Akit érdekel, azt szeretettel várjuk ott. Köszönöm.